So, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák és kolléganők, folytatjuk az ülést, és pedig a szavazásokkal, de mielőtt szavazunk, van még egy bejelentésem. A néppárti frakciótól kaptam egy indítványt, hogy Esteban Ponsz a Költségvetési Bizottságba de jelöljük Carlos Iturgaiszt helyettesíti Esteban González Pons. Tehát van-e valamilyen kifogás ellene? Nincs kifogás, akkor ezennel kinevezzük, hölgyeim és uraim. Áttérünk most a szavazásra, és pedig a bizottság 2016-os munkaprogramjáról. Ez egy közös